nyilatkozata. Egy rövid kérdést intéznek a kolléganőhöz. Ayala Sander asszony, ügyrendi felszólalás? Igen, elnök asszony. Szeretnék egy kérést intézni önhöz. A bizottság képviselői esetében váltás történt. Ezt kihasználva egy látogatócsoportot szeretnék üdvözölni, ez a csoport azt szeretné, hogy Európát ébresszük fel a letargiájából. Nagyon jó, köszönjük szépen. Most akkor az új európai menetrendre térünk át Marian Tyson, illetve Tüssen a következő felszólalunk a biztosasszony, parancsoljon. Elnökasszony, kedves parlamenti képviselők, nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel Strasbourgban, hogy bemutassam az új készségekre vonatkozó menetrendet, amelyet formálisan, hivatalosan a sajtó jelenlétében pénteken mutatunk majd be, de nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, hogy megosszam önökkel a menetrend főbb elemeit. Ez a menetrend az Európai Bizottság munkaprogramjának az idei évben az egyik legfontosabb kezdeményezése. Közvetlenül hozzájárul majd ahhoz, hogy a munkahelyteremtés, a növekedés és a ö, méltányos ö, munkaterületén előrelépés történjen. Köszönöm az Európai Parlamentnek ehelyőtt a témába vágó jelentését, amelyet Martina Zsabalova készített el. Az idei évben a parlament ezen túlmenően a készségekre vonatkozó politika és a fiatalok foglalkoztatottsága területén is elfogadott egy jelentést, valamint készített egy dokumentumot a fiatalok szakképesítésére vonatkozólag is, ez a Maragall jelentés. Csak néhány kezdeményezést szerettem volna helyütt megemlíteni. Egyébként pedig a KULT és az EMP szakbizottságok áprilisban egy nagyon sikeres meghallgatást is tartottak. Jelen voltam én is, Navracsics kollégámmal együtt. Tisztelt képviselők, a készségek a jólét felé vezető utat jelentik, hiszen a fiatalok a készségeknek köszönhetően lehetnek aktív, magabiztos polgárok. Egy gyorsan változó globális világban a készségek Európa versenyképességét is jelentik, és Európa azon képességét, hogy az innovációban élen járjon. Ugyanakkor azonban cselekvésre van szükség, hiszen azt látjuk, hogy több mint 70 millió európai nagyon rossz készségekkel rendelkezik, ami az írást, olvasást, az alapvető matematikai készségeket illeti. Nagyon kevesen értek, viszonylag kevesen értek el másodfokú képzettségi szintjet, szintet, és kevesen tudják kiaknázni a tehetségüket a munkahelyükön. A nők képezik a diplomások 60%-át, ugyanakkor a foglalkoztatottságuk nagyon alacsony a férfiakéhoz képest. Emellett sok helyütt azt látjuk, hogy a munkaadók nem tudnak megfelelő készségekkel felruházott munkavállalókat találni, és csak nagyon kevés európai vállalja, hogy saját vállalkozást indítson. Ezen túlmenően a digitális változás, a digitális átállás és nagyon nagy változásokat eredményez a, abban, ahogyan dolgozunk, tanulunk, készségeket sajátítunk el. Európában hiány mutatkozik a magas szintű készségek területén, és a szakmai képesítés és a szakképesítés még mindig olyasmi, amit sokan második lehetőségnek vagy második opciónak tekintenek. A nemzeti rendszerekben, a tagállami rendszerekben vannak nagyon specifikus problémák, de vannak közös problémák is. Az új európai készségekre vonatkozó menetrend három prioritásra összpontosít. Az egyik a készségek szintjének növelése és munkapiaci relevanciájuk növelése Európa szerte. A készségek és a kvalifikációk közérthetőségének növelése és a határokon és ágazati határokon átívelően, a készségekben megmutatkozó szükségletek jobb előrejelzése most és a jövőre vonatkozólag. Az intézkedések növelése érdekében egy alapvető készséggaranciát javasolunk. Ez egyfajta ajánlást jelentene a tagállamok irányába, arra vonatkozóan, hogyan tudják a megfelelő készségeket kifejleszteni, illetve elterjeszteni. Hogyan lehet elérni azt, hogy a polgárok javíthassanak foglalkoztatottsági állapotukon? Egy európai kvalifikációs keretrendszer megkönnyíti majd a készségek összehasonlíthatóságát, és előmozdítja majd a munkavállalói és hallgatói mobilitást és Konkrét gazdasági ágazatokra vonatkozó intézkedéseket is tervezünk, hogy azonosítsuk azokat a készségeket, amelyekre szükség van, és gyakorlati megoldásokat keressünk közösen. Tisztelt képviselők, a menekültek és a migránsok nagyon sokféle készséggel érkeznek Európába, ezek a készségek hozzájárulhatnak a gazdaságunk növekedéséhez. A munkaerőpiaci integráció előmozdítása érdekében a harmadik országokból érkezettek esetében egy készség profil eszköz létrehozását javasoljuk, amelyel feltérképezhetjük az ő készségeiket és a kvalifikációikat, végzettségüket. Fontos, hogy egy olyan menetrendet hozzunk létre, amely meccéspont, különböző területek meccéspontja. Partnerségi kapcsolatokat kívánunk létrehozni a képzési intézmények és a gazdasági szereplők között is. Erre vonatkozólag az e- elkövetkezendő két évben lépések várhatók a részünkről. A Europass keretrendszer esetében is újabb javaslat születik majd, annak érdekében, hogy a készségek összehasonlíthatók legyenek. Várjuk az önök támogatását majd a gyors elfogadás tekintetében. Emellett útjára indítunk egy olyan kezdeményezést, amely a digitális készségekre vonatkozik, a digitális tehetségeket szeretnénk felkarolni, és gondoskodni arról, hogy mindenki megfelelő digitális készségekkel rendelkezzen. A 2006-os kulcsfontosságú kompetenciákra vonatkozó keretet is felülvizsgáljuk. Mindenképpen szükség lesz a szakmai képzések és szakképesítések korszerűsítésére, és javítani kell az információt arról is, hogy a végzettek végzettséggel rendelkezők a munkaerőpiacon hogyan boldogulnak. Tisztelt képviselők, az európai forrásokkal előmozdíthatjuk ezen javaslatok, ajánlások végrehajtását, gyakorlati megvalósítását 2020-ig több mint 27 milliárd érhető el az európai szociális alapokból a készségek fejlesztésére. Európa jóléte attól függ, hogy mennyire tudjuk kiaknázni a legfőbb erőforrásunkat, ez pedig a humán erőforrás. Gyorsan változó globális világunkban a készségek lesznek azok, amelyek a versenyképességünket és a növekedésünket biztosítják. A készségekre vonatkozó menetrend felvázolja azt, hogy Európa hogyan tudja mobilizálni ennek érdekében a szereplőket. Biztos vagyok abban, hogy közösen sikerül majd Európa teljes potenciálját kiaknáznunk. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Köszönjük szépen a biztosasszonynak. Most pedig az egyes frakciók szószólói következnek. David Káza az első két perc. Sí, signora president. Köszönöm, elnök asszony. The New Skills Guarantee, illetve tkelme dwarul komisszáriu. Üdvözlöm az eh, európai kezdeményezést a készségekre vonatkozó új európai menetrendről. Ez lehetővé teszi, hogy a, át fedjük azokat a szakadékokat, amelyek kialakultak, és ö, lehetőséget biztosít azoknak a felnőtteknek, akiknek alacsony a képzettségi szintje, és képességeket fejlesztetnek ki olvasásban, matematikában, más területeken. Itt nem csak elméleti tudásról van szó, hanem szakmai képességekről is ennek a javaslatnak a keretei között. A biztos hogy nagyon jól megmagyarázta, hogy a készségeket el kell ismerni képességként, ugyanolyan módon, mint ahogy elismerjük a elméleti képzettséget is. Ahhoz, hogy valóban megvalósuljanak ezek a változások, elnökasszony, be kell vonnunk a szociális partnereket, az üzleti vállalkozókat, az oktató intézményeket, az elméleti élet, a tudományos élet intézményeit, azért, hogy valóban napra kész legyen a munkaerőpiacon az emberek tudása. A tagállamoknak ösztönözniük kell az oktatók továbbképzését a képességek terjesztése érdekében. Üdvözlöm hasonló módon az új menetrendet a tekintetben is, hogy ez sokféle rugalmas eszköz biztosít, és igazítani lehet a munkaerőpiac igényeihez, és így sikeres lehet. A munkaerőpiac nagyon gyorsan változik. Fontos, hogy koherencia alakuljon ki a szakpolitikák, az eredmények tekintetében minden tagállamban. Így lehet sikeres ez a menetrend. Olyan emberekre van szükségünk, akik sok alapképzettséggel rendelkeznek, tudnak írni, olvasni, egynél több nyelvet beszélnek, és digitális kompetenciákkal is rendelkeznek Remélem, hogy ösztönözni tudjuk a vállalkozási képességeket is. Köszönjük szépen, most az SND részéről a Steinrück következik, két perc. Köszönöm. Az oktatás a jövőnk, ezért fontos, hogy nagyon fontos prioritásként kezeljük. Az elmúlt években az oktatásba és szakképzésbe fektetett pénzek szivárogtak el a válság miatt, és hogyha megnézzük az európai iskolákat, akkor azt látjuk, hogy nem felelnek meg a digitális kor kihívásainak. Ennek a következménye az, hogy ami a digitális kompetenciákat illeti, nem tudunk a világ legjobbjai között szerepelni, ezért egy oktatási stratégiára van szükség, egy sikeres stratégiára, amely három főelemet tartalmaz. Egyrészt az oktatáshoz való ingyenes hozzáférés, beleértve a digitális kompetenciák elsajátítását is. Minden fiatalnak szüksége van olyan kompetenciákra, amelyek alapján, amelyek segítségével megalapozott döntéseket hozhat, és önbecsülést szerezhet. Az új technológiához való hozzáférés ezért nagyon fontos, de fontos az, hogy ne csak fogyasztók legyenek ebben a tekintetben, hanem felhasználók. Emellett tovább, további lépésekre lesz szükség. Fontos, hogy a szakképzés és a képzés szorosabb összefüggésben álljon a munka világával. Fontos, hogy a szociális partnereket is bevonjuk a tantervek kidolgozásába. A harmadik pont az élethosszig tartó tanulás intézményes szintre emelése. Hogyha az egyre gyorsabbá váló technológiai változásokkal lépést akarunk tartani, és az Európai Unió versenyképességét biztosítani akarjuk, akkor egy olyan képesítési stratégiára van szükség, amely a jövőbeni szak, szakember hiány ellenében hat. Az élethosszig tartó tanulást intézményes szintre kell emelni, például biztosítani kell, főként a KKV-k számára fontos ez, hogy az oktatásban részt vehessenek a munkavállalók is. Köszönjük az ECR részéről. Krasnodebski képviselő következik, egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt biztosasszony. Egyetértek önnel, önökkel abban, hogy a készségek, a kvalifikációk nagyon fontosak, ezért üdvözöljük is az Európai Bizottság kezdeményezését, és rámutatnék arra, hogy nem szabad kizárólag a deficit kérdésével, mármint hogy a kvalifikáció hiány kérdésével foglalkozni, hanem növelni is kéne a keresletet a megfelelő kvalifikációk iránt. Mert vannak piaci igények, de a piaci igényeket is lehet továbbfejleszteni. Ne csak a szükséges helyek betöltésével, hanem új helyek létrehozásával is foglalkozzunk. Ugyanakkor 25%-a a munkavállalóknak magasabb kvalifikációval rendelkezik Európában, mint amit a munkahelye igényel. Tehát Európa túl kvalifikált és ezzel az oldalával az érmének is foglalkoznia kellene valakinek. Köszönöm. Az ALDE frakció nevében Dlabajová asszonynak adok két percben szót. Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt biztos asszony, türelmetlenül várom, hogy megismerjük a roadmap-et, mert ez a téma már régen foglalkoztatja a liberális frakciót. Az új kompetenciák kapcsán figyelembe kell venni a valós munkaerőpiaci igényeket. Ezt ön is elmondta. Az európai társadalom ban egyre nehezebb, főleg digitális területen megfelelő szakembereket találni, ugyanakkor ö, még mindig korlátozott a munkaerő szabad vándorlása. Jó lenne, hogyha a kvalifikáció alapú munkaerő vándorlást megtámogatnánk, és a digitális technológiák fejlesztésével párhuzamosan embereket is képeznénk, illetve befogadnánk ebből a célból. A munkaerő piacból kell kiindulni, már korán ö, gyakorlatot kéne ö, szerezniük a fiatal szakembereknek, ebben sokkal több támogatást kéne, hogy kapjanak. A Németországban ismert kettős képzési rendszer bevált, emelni kéne a szakképzési rendszer nívóját valamennyi EU tagállamban, és jobban hozzá kéne igazítani nem csak a ma, hanem a holnap igényeihez a munkaerő szakképzését ehhez minden szükséges intézkedést meg kell hozni. Biztos asszony, köszönöm, hogy ön proaktívan képviseli ezt a témát, és ugyanabban a szellemben ö, nyilatkozik meg, mint ahogy az nekünk is tetszik, jó irányba tart a bizottság. Köszönöm. Most a GUE NGL frakció nevében Pimentel Lopes úrnak adok. Szóval köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unióban különböző szinten áll a munkanélküliség. A 2020-as célokra utalnék. A nagyon sokan munkanélküliek, nagyon sokan oktatásban vennek részt, az élet, egész életen átartó tanulás tekintetében. A bizottság egy olyan logikát követ, ami szerint a tanítás követi a képzés, de nem az országok igényei szerint kell ezt alakítani, hanem a munkaerőpiac igényei szerint. Ez gyakorlatilag a nagy üzleti csoportok érdekeit szolgálja, és nem veszi figyelembe a szociális érdekeket. Azt ösztönzi a bizottság, hogy az Európai Uniós kihívásokkal ne is foglalkozzunk. Gyakorlatilag a szabályozás megszüntetéséről van szó. Ez egy neoliberális megközelítés. Az Európai Uniónak már nincs mit kínálnia a szegények számára, a munkanélküliek számára. Köszönöm. Köszönjük. Jean Lambert következik a zöldek részéről egy perc. Well, thank you, and I too. Köszönöm szépen. Én is nagyon örültem volna, hogyha megkaptuk volna az egész dokumentumot, hogy részletesebben megvitathassuk a kérdést. De egy dolog világos, a készségek területén vannak olyan készségek, amelyekben hiány szenvedünk. Ezt megvitathattuk az imént a kék kártyáról szóló vita, vita során is. Emellett a digitális készségek területén is nagyon nagy a hiány, Remélhetőleg a javaslattal kapcsolatosan sikerül majd azonosítani a kulcsfontosságú készségeket, és azt, hogy mit tehetünk ezek fejlesztése érdekében, és remélem, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdéskör is előkerül itt. Korábban már foglalkoztunk azzal, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való áttérés érdekében milyen készségekre lesz szükség. Remélem, hogy ezek is majd prominens szerepet kapnak a bizottsági javaslatban, hiszen máskülönben csak ismételgetjük újra és újra ugyanazt a hely, anélkül, hogy előrelépés történnek. Köszönöm. Köszönjük szépen az utolsó felszólaló Laura Ágea a frakciók részéről, az FDD részéről kap szót egy perc. Ária. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. 2011-ben a bizottság javasolta az új kompetenciáják menetrendjét a foglalkoztatás témájában. Mit értünk el ezzel? Semmit a dolgozók jogai az új munkajogi reformmal Olaszország, Francia, Görögországban semmisé váltak, ez az eredménye. Azt kértük, sőt önök kérték, hogy a dolgozók mobilitását biztosítsuk. Ma az egyetlen mobil dolog, ami a munkaerőpiacon létezik, az, az azok az agyok, amelyek Dél-Európa felől Észak-Európába kerülnek át az agyelszívás keretében. Közösségi szinten nincsen megfelelő jogalkotás, még mindig nem tudjuk a kiküldetési irányelvet megfelelően módosítani, még mindig nem történt meg a végrehajtása, és már újra módosítani kívánjuk. Sajnos hiányzik egy alapvető politikai döntés, ami valóban a dolgozók érdekeit védené, és a dolgozókkal foglalkozna, a szociális igényeikkel foglalkozna. Köszönöm. Köszönjük. Egy perc másodperc, Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Szeretném üdvözölni a bizottság kezdeményezését a készségekkel kapcsolatosan. A készségek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a megfelelő választ tudjunk adni arra az általános változásra, ami előtt Európa áll, és ami a foglalkoztatás polarizációját okozta. Egyrészt nagyon magas, kreatív, magas készségeket igénylő munkahelyek léteznek, másrészt pedig egy kevés képzettséggel ellátható munkahelyeket is látunk. Minden európai számára meg kell adni azt a lehetőséget, hogy megfelelő képzést kaphasson, megfelelő készséggel rendelkezhessen, és ez mindez feleljen meg a vállalkozások igényeinek. És éppen ezért mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy támogassuk a képzést és a továbbtanulást. Ezt tovább kell fejleszteni, de az értékeket is át kell alakítani attól függően, hogy milyen szintű az oktatás, kezdő, kezdeti képzésről van szó, vagy folyamatban szó Folyamatosan kell ezen dolgozni, a jövő képességeire kell gondolnunk, és ebben az értelemben egy készségekre vonatkozó platform kialakítása lehet egy első lépés, de személyre szabott nyomonkövetésre van szükség a munkakeresők számára, és főleg a sérülékenyebb helyzetben lévők számára, akik nem biztos, hogy meg, rendelkeznek a megfelelő készségekkel ahhoz, hogy egy digitális platform segítségével kilépjenek a munkanélküliségből. Ez a véleményem biztos asszony, de szeretném hangsúlyozni, hogy arra van szükség, hogy a tagállamok megtegyék a feladatukat, a vállalásaikat teljesítsék. Köszönöm szépen, Szenders asszony. Elfogad egy kártyás kérdést? Yeah úr kíván feltenni kérdést. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselő asszony, ugye ez a program ez valójában 2010 ben kezdődött és a horizontja 2020 ig tart félidőben vagyunk

30 másodpercben. kollega, úr, minden tagállamnak fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a kompetenciák fejlesztése, a szakképzés különösen fontos. A francia kormány a szakképzést, azt tudom, prioritásként kezeli, és intézkedéseket hozott arra, hogy a vállalkozásokat és a kézműveseket ösztönöz arra, hogy befogadják ezeket a gyakornokokat. Nyilván van még az egyes tagállamokban és tennivaló a hazámban is. Köszönöm szépen, a Szilvia Costa kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyra értékelem, hogy Ma Tyson biztos asszony a közététel előtt a parlamentnek ismertetést adott az új képességekre vonatkozó menetrendről, az emberi erőforrásokról, kompetenciákról. És az a kérés, amit én a Kulturális Szakbizottság nevében, amikor a foglalkoztatási szakbizottsággal együtt tartottunk ülést, akkor egy kéréssel értem, hogy Navracsis biztos úrral közösen integrált megközelítést alkalmazzanak az élethosszig tartó tanulás témájában. Tudjuk, hogy a kínálat, kereslet fontos a készségek és a képzettségek területén is, meg kell erősíteni a digitális képességeket, de az állampolgári képességeket is. Ezért fontosak a tudások, fontosak az oktatási intézmények, fontosak a kutatóintézmények, maguk az egyetemek, és össze kell kapcsolni a munkát és az innovációt. És fontos a szakmai gyakorlat is. A képzés minősége nagyon fontos, a készségek összehasonlíthatósága, valamint az, hogy támogatni kell azt, hogy tudatosan válaszanak karriert a fiatalok. A Kérségek garanciájára vonatkozóan szeretnék részletesebb információt kapni, hogyan lehet ezt személyre szabni, valamint szeretnék több információt kapni arra vonatkozóan is, hogy az informális és formális készségeket hogyan lehet bevonni ebbe a menetrendbe. A júniusban induló menetrend tekintetében örülök annak, hogy a harmadik országból érkező személyekkel is foglalkozunk. Ezt az intézkedést mi is kértük azért, hogy a menekültek is az európai iskolákban, az európai egyetemeken tanulhassanak. Szeretném pontosan megérteni, hogyan kívánják támogatni a tagállamokat a tagállami rendszer fejlesztése, az összehasonlíthatóság és a mobilitás szempontjából, akár egyetemi tanulókról van szó, akár szakem, egyéb szakemberekről. Úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kell, hogy érdemeljen a képzők, az oktatók képzése, akár európai szintű platform keretében is. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólalunk. Bajlen asszony egy percet kap. Köszönöm elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Nyilvánvaló, hogy mindig lehet javítani a szakképzési rendszereken, mert csak azért is, mert új technológiák is újra meg újra felmerülnek, de nem lehet, hogy ez tisztán a magánszféra ügye maradjon. A munka körülmények eh, különbözősége a szakképzésben gyakornoként dolgozók eh, között eh, nem egyforma. Az oktatási rendszereket nem szabad kitenni tisztán a magánszférának sem. Tehát a legjobb módja a tapasztalatszerzésnek az, hogyha holisztikus megközelítést alkalmazunk, és persze a tanulás nem csak a fiatal korra érvényes dolog, hanem egy életen át tart, manapság különösen. Így kéne felfogni a szakképzést, így tudunk az egész, a társadalom egésze érdekében cselekedni. Rendke, kolléganő kap egy percben szót. Tisztelt kollégák, kedves kollégák! A skill, a készség az új varázsszó. Mindenki szereti kimondani. Az új készségek kifejezés nagyon népszerű. És igen, sok mosolygós ember szépen mondja a reklám feliratokon, hogy igen, több skill. De mit jelent ez konkrétan a fiatalok számára? Valóban teremtődnek új lehetőségek, vagy pedig a, az úgynevezett skill teremtés, és különösen az új és a magas szintű képezítés csak kifogás a fiatalokkal szemben, akkor, amikor nem akarják őket fölvenni. És arra lehet hivatkozni, hogy ide nem, megele, nem elegendő a képzettsége. Olyan rendszerre lenne szükség, amely a diákok ö, igényeiből is kiindul, és olyan munkahelyeket teremt, amelyekre a diákoknak szüksége van, igénye van igen, új munkahelyeket, nem csak új készségeket kell teremteni. Ha erre nem figyelünk oda, akkor csak fél munkát végeztünk. Köszönöm. Kékkártyás kérdést kívánnak önhöz idézni. Schulze úr elfogadja, Schulze úr 30 másodpercet kap. Rendke, asszony, nekem csak egy végzettségem van, mérnök vagyok, de egyből kaptam munkát, és soha nem volt ezzel gondom. Szerintem túlzó, amit ön mond. Minden országban más a helyzet. Az ön felszólása úgy érthető, hogy akkor semmit nem kell tennünk a skillfejlesztés ügyében. Ezre mit mond? Rendkeasszony. asszony. menjen el Spanyolországba, és nézze meg, milyen helyzet. Vannak fiatalok, akiknek három diplomával sincs állásuk. Azért, mert nincs elég befektetés a munkahelyteremtésbe. Kiképezzük őket, és nem adunk nekik munkát. Ezért mondom, hogy a skillek mellett, a fejlesztés mellett a munkahely teremtésre kéne jobban odafigyelni. A fiatalok számára való munkahelyek megteremtésére. Köszönöm. Jane Collins kap egy percben szó. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Miről is van szó, amikor az új képességek menetrendjéről beszélünk Európa számára? Amikor Törökország elnöke, egy jelölt ország elnöke azt mondja, hogy a nők, akiknek nincs gyereke, azok félemberek. A nőknek döntést kell hozniuk, vagy gyerekük lesz, vagy munkájuk van, vagy mind a kettő Törökország egyértelműen olyan ország, amely nem tartja tiszteletben a nőket, a vezetőség nem tartja tiszteletben a nőket, csak annak tekintik őket, hogy vagy takarítsanak a férjük után, vagy a gyerekeket lássák el. Lehet, hogy Erdogán úr és azok, akik úgy gondolkoznak, mint ők, meg kéne, hogy nézzék, hogy a nők milyen nagyban járultak hozzá. Jane Austen, Mary Curie, a, és egyebeket is említhetnék, a második világháborúban is hatalmas feladatot láttak át a nők. Nézzük meg, hogy most milyen feladatokat látnak el. Aki feministának hívja magát, és egy soviniszta országban próbál fölépni azért, hogy csatlakozunk az EU-hoz, csatlakoznak az EU-hoz, hát ez hihetetlen. Elvették a mikrofont. Szeretném emlékeztetni önt arra, természetesen bármiről beszélhet, de nem ez a mostani témánk, az új készségek menetrendje. Most nem Törökországról beszélünk, de hát ön döntött el, hogy miről akart beszélni. Következő felszólaló Mihályra Sajdrova asszony, másfél perce van. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt képviselők. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak hogy bemutatta az új menetrendet. Sajnálatos módon a dokumentumok még nem állnak előttünk, nem állnak rendelkezésre a készségek új európai menetrendjéről. Ezért szeretnék néhány kérdést feltenni, illetve elmondanám, hogy milyen elvárásaink vannak, hiszen ez az európai képességi menetrend, ez egy pozitív téma. Ön maga bemutatta, biztos azt, hogy bemutatta, hogy milyen tervekről van itt szó. Természetesen nem tudunk bármilyen mennyiségű egyetemistát befogadni, és nem szabad megfelelkeznünk arról sem, hogy nagyon sokan elhagyják az egyetemet anélkül, hogy megszereznék a diplomát. Sok országban ez 20%-os arányt is elér. Szeretném föltenni a következő kérdést. Az új készségek menetrendje milyen helyzetet tud javasolni. A nemzetközi tanulmányok területén például a pízai tanulmányok szerint ebben az évben azt látjuk, hogy korlátozott van lehetősége a munkaerőpiacra való hozzáféréshez a képzetteknek. Vagyis nem csak azt kell figyelembe venni, hogy milyen a helyzete a munkaerőpiacnak, hanem az alap képességeket is figyelme kell venni, az alap ismereteket, írástudást, olvasástudást. Természetesen ezt egyeztetni kell a munkaerőpiac igényekkel. De nem lehet csak az egyiket követni. Nagyon fontos, hogy az tartó tanulást is hangsúlyozzuk. Köszönjük. Benifei úr következik, egy perc erejéig, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Reméljük, hogy a konkrét javaslatok, amelyek az új képességek menetrendjéhez tartoznak, ambiciózusak lesznek, például a képességek garanciája tekintetében, az európai minősítési keret tekintetében fontos, hogy javuljon az európai munkaerőpiachoz való hozzáférés, hogy inkluzív legyen a sérülékenyebb rétegek tekintetében. Néhány prioritást szeretnék hangsúlyozni. Digitális alapkészségek kialakítása, a szakképzési rendszerek felülvizsgálata, a korai értékelés, a bevándorlók és a menekültek készségei. Az eredményeket csak akkor lehet elérni, hogyha valóban ezek komplementer intézkedéseknek tekinthetők a szociális jogok védelméhez képes, illetve a munkahelyi teremtéshez is kapcsolódik. Hogyha nem teremtünk új munkahelyeket, hiába lesznek új képességek. Köszönjük. Kuneva asszony a következő, egy perc, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a szándékunk, hogy biztosítsuk, hogy a munkaerő 75%-a 2020-ig munkahelyen rendelkezik. Ez az Európa 2020 stratégia egyik szerves célkitűzése. Ugyanakkor azonban úgy gondolom, hogy elszalasztottuk ezt a célt, mert nem határoztuk meg körültekintően azt, hogy honnan jöjjenek az új munkahelyek, hogyan teremtsük meg azokat. Nem elég a piac működésére támaszkodni. Láthattuk, hogy a hagyományos értelemben vett oktatás egyre inkább elveszíti a szerepét, és a szakképesítést sem kezeljük megfelelően. Az oktatásnak és a szakképesítés, szakképzésnek azonban sokkal többet kellene teljesíteni, mint amennyit teljesít. Kerek egész személyiségeket kellene nevelnünk, és úgy látom, hogy megfelelő oktatásban és szakképzés, szakképzésben kell részesíteni a polgárokat, nem csak a munka adók részére. Adófiasszony, köszönöm szépen. A készségek, amelyeket fejleszteni kell. Nagyon fontos téma, a fiatalokat kihasználandó emberi erőforrásnak tekintjük. Hibás az Európai Bizottság megközelítése hiszen a munkaerőpiacot helyezi, helyezi a középpontba, a munkaerőpiac igényeit. Olaszország, Franciaország esetét kellene megvizsgálni, hiszen a szociális, kulturális életét, ha megvizsgáljuk az európaiaknak, a fiatalok, fiatalok csak tárgyaknak tekintjük, akik készségeket tartalmaznak, és elkeseredetten próbáljuk követni a gazdasági növekedéshez vezető utat. A fiataloknak több mint egy milliárd erőt elkülönítettünk a fiatal garanciájára, de ez semmilyen konkrét eredményt nem hozott. Dél-Európában még mindig elfogadhatatlan szinten van a fiatalok munkanélkülisége. Változtassuk meg radikálisan az irányt, olyan szakpolitikát alakítson ki, amely a középpontba a területet és a területi specifikációkat helyzet, helyezi, valamint az állampolgárok igényeit. Köszönjük Van Kindele képviselő, másfél perc. Kollégás, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Önök is tudják, hogy nagyon sok fiatalnak nincs Flandriában sem munkahelye, és a nők és a fiatal férfiak egyformán szenvednek ettől. A városainkban ugyanakkor nagyon sok alacsony képzettségű, migrációs hátterű ember van, és az ő skill szintjük jóval a szükséges alatt van. Tehát nem elég a diploma, és a diploma magában nem jelent semmit, hanem nagyon sok készséggel kell rendelkezni ahhoz, hogy az ember munkahelyet találjon a mai Európában. Tehát a diploma mellé még sok-sok egyéb készséget meg kell szerezni a karrierhez. És ezt kell szem előtt tartanunk, hogy az alkalmazhatóság szempontjából, például, hogyha valaki egész életében dolgozni akar, akkor nagyon sok készséget kell szereznie. És ilyen szempontból nagyon sokan ö, nem jelennek meg már a radarképernyőn, mert nem képesek bővíteni, diversifikálni készségeiket. Ehhez persze időre van szükség. Nem készséget, hanem sok készséget kell elsajátítani manapság. És csak akkor van valamennyi esélye az embernek. Marita Úszkovnak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, köszönöm a bizottságnak, hogy a New Skills úti tervet bejelentette. Ez egy hosszú távú kezdeményezés, amely arra irányul, hogy a tagállamok között a kvalifikációk jobban összevethetőek legyenek, de fontos az is, hogy mindenkit elérjenek ezek az intézkedések, azokat is, akiket például a garancia program nem ér el. És főleg a fiatalokra koncentráljunk. A vállalkozói réteg egyre vékonyabb. A fiatalok kéne tipikusan vállalkozniuk, neki kéne megváltoztatni a társadalmat, és a vállalkozó kedv fejlesztése és a problémakörhöz tartozik. Fennáll a veszély, hogy a vállalkozás szó ma kényszervállalkozást jelent elsősorban. Köszönöm szépen. Nikolaos Huntisnak adok egy percben szó. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony az új készségek menetrendje Európa számára. Ez egy új liberális megközelítés gyakorlatilag, és szerintem éppen, hogy a munkaerő piacét zilálásához fog vezetni. Az üzleti világot állítja a középpontban valójában az oktatási eh, rendszer, eh, a továbbképzési rendszerre kellene, hogy eh, a hangsúlyt helyezzük. Látjuk olyan országok helyzetét, mint Görögország például, hogy más EU országban mennek az emberek dolgozni, a jó képzett emberek. Igazából nem az egyén érdekli önöket, hanem jobban érdekli önöket, hogy milyen igényei vannak az üzleti világnak, az üzleti vállalkozásoknak. Nagyon sok munkanélküli Görögországban, semmit nem kap az új készségek menetrendjéből, és még rosszabb helyzetbe fognak kerülni, még inkább kiszorulnak a munkaerőpiacról. Schulze képviselője a szó, 1 perc 30 másodpercben. Eh, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! A ma bemutatott új készségekre vonatkozó menetrend üdvözlendő, hiszen a munkaerőpiacon keresett készségekre helyezi a hangsúlyt. A szociális vívmányaink és a jólétünk mindannyiunk készségein alapszik, és mindannyiunk tudásán. A készségek európai szintű elismerése és meghatározása a határokon átívelő munkaerőpiacsal rendelkező Európában kulcsfontosságú. Fontos, hogy az oktatás és a szakképzés áteresztő képességét növeljük. Saját tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy a Németországban is elterjedt kettős képzési rendszer nagyon jó eredményeket hoz. Örülök annak, hogy a bizottság előtérbe kívánja, előtérbe kívánja helyezni ezt a rendszert. Ugyanakkor óvatosságra intenék, az eredményes oktatás, illetve képzés nem garantálható, és a jobb képzettségi szint nem automatikusan jelenti azt, hogy az illető könnyen talál munkahelyet. Úgy gondolom elsőlegesen az állam feladata a primár oktatás. Fontos, hogy az oktatási rendszer mindenki számára elérhető legyen, és senkit sem hagyjon magára. A robusztus elsődleges oktatási rendszerre kell épülni, aztán a másodlagos oktatási rendszernek és a szakképzési rendszernek. Várom a részletes bizottsági javaslatot, és a teljes támogatásomat élvezik. Köszönöm. Gutiérrez Prieto képviselő, egy perce van. Tisztelt Elnök úr, tisztelt biztos asszony, támogatjuk a célokat, de szkeptikusak vagyunk az eszközök tekintetében, és egyáltalán nem értünk egyet a finanszírozási megoldással. Támogatjuk a célt, egyértelmű, hogy valami nem stimmel, stratoszférikus szintet ért el a fiatal munkanélkülisége, ugyanakkor az üzleti vállalkozások 40%-a azt mondja, hogy nem talál megfelelően képzett munkaerőt. A tartós munkanélküliek 50%-a statisztikák szerint alacsonyan képzett. Ugyanakkor az eszközök tekintetében szkeptikusak vagyunk. Nem elég egy Európai Uniós szinten kidolgozott program, menetrend, aztán azt a tagállamok úgy hagyják végre, ahogy akarják. Itt valós koordinációra van szükség. Szkeptikusak vagyunk a finanszírozás tekintetében is. Hogyha ma azt mondjuk, hogy több képzettségre van szükség azért, hogy a generációs szakadék ne mélyüljön el a digitális készségek tekintetében, ugyanakkor van egy szociális probléma, és emiatt a tagállamokban a szociális problémák miatt, a költségvetési problémák miatt csökken a képzésre, az oktatásra szánt költségvetési keret. Finanszírozás nélkül semmilyen projektet nem lehet megvalósítani. Klünt képviselő, másfél perc. Uh, Köszönöm, biztos asszony, a bejelentést. Most már a részletek érdekelnének minket. Igen, a fiatalok 20%-a munkanélküli, 40%-a a munkavállalóknak gondja van a munkahely találással. A 90-es évek közepén egyébként hasonló volt a helyzet, a fiatalok 15%-a volt munkanélküli, nem volt kellő képesítésük, a probléma tehát ciklikusan jön elő, Sokkal többet kell beruházni a szakképzésbe, és az ipart, a munkavilágát jobban be kell kötni a képzési programokba. Közvetlenül új ö, szakképzési gyakorlati modellekkel, amelyek innovatívak. Nem elég a skillekről beszélni. 75 milliárd dos az alap, amely erre rendelkezésre áll. Reméljük, hogy ezt megfelelő célra tudjuk majd fordítani a következő költségvetési időszakban. A minőség mérése nyilván fontos a szakképzésben. 17 millió európainak nincsen kellő írás-olvasás készsége, ezt a súlyos gondot is fel kell tárni és orvosolni kell. A mai világban ez lehetetlen. Ezek az emberek elveszettek egyébként. Blinkevicsi utána adok szót. Ponia komisárė, Jums už Köszönöm. Tisztelt biztos asszony, köszönöm, hogy bemutatta az új stratégiát. Egy biztos, hogy a digitális munkaerő piacon nem elegendőek a hagyományos készségek, és valóban nem elegendő egyszer megszerezni egy kvalifikációt, folyamatosan újra meg újra kvalifikációkat kell szerezni, és így alkalmazkodni a munkaerőpiaci változásokhoz. Az eu belüli magas munkanélküliség mellett egyes ágazatokban pedig nem találnak a munkaadók megfelelő munkavállalókat, szakképzett munkavállalókat. Tehát egyértelmű ebből, hogy többet kéne a képzésbe, az a képzésbe investálni. A munkaerőpiacon eladható tudásba investálni. A szakképző intézményeknek a szakmákkal szorosabban együtt kéne működniük, hogy ezt a valós hiányt képzéssel be tudják tölteni. Sőt, Európából elvándorolnak a jól képzett szakmunkások, illetve jól képzett emberek általában, miközben a gyorsan változó világban a nők hamar elvesztik saját tudásuk aktualitását. Hanyák lesz. Szűk a képviselő, másfél perce van. Köszönöm szépen, teljes mértékben támogatom ezt az új programot. Szeretnék gratulálni a biztos asszonynak ehhez az új programhoz, mert nagyon szükségesnek tartom az európai munkaadók szempontjából azt, hogy alkalmazkodni tudjanak, illetve a munkavállalók szempontjából azt, hogy alkalmazkodni tudjanak a munkaerőpiaci változásokhoz. Meg kell teremtenünk ennek az eszközeit, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy folyamatosan változó világban élünk. Persze foglalkozni kell a fiatalokkal, de foglalkoznunk kell azokkal a munkavállalókkal is, akik életük későbbi szakaszában próbálnak munkához jutni, ezért is üdvözlöm az ön által javasolt innovációkat. Fontos a versenyképességünket megóvnunk, megőriznünk, ezért sajnálatosnak tartom, hogy a fiatalok olyan munkát kénytelenek elvállalni, amelyek nem felelnek meg az ambícióiknak, a tehetségüknek, a képzettségi szintjüknek. Üdvözlöm azt a célt, hogy 2020-ig az aktív népesség, tehát a 20-tól 64 éves korig terjedő népesség 20, illetve 75%-át foglalkoztassuk. Emellett inkluzív növekedést kell teremtenünk, és az élethosszig tartó tanulást kell a továbbiak során is támogatnunk, ez nagyon fontos. Továbbá a digitális készségeket is fejleszteni kell, és megfelelő körülményeket kell teremtenünk a munkahelyteremtéshez is. Fontosnak tartom, hogy az oktatás és a szakképzés területén beruházásokat eszközöljünk, mert ez fontos a fiatalok foglalkoztatottsága szempontjából és foglalkoztathatósága szempontjából. Remélem, hogy a későbbiek során erről is tudunk majd egyeztetni. Köszönöm. A Libeszka képviselő, Krisztina. Na, egy perc. Tessék. Köszönöm a szót. Szeretnék én is gratulálni a biztos asszonynak. A készségekről beszélünk, akkor elsősorban azt a kérdést kell, hogy föltegyük, hogy az oktatásnak milyen jelenlegi helye a szociális életben. Az oktatásnak milyen a minősége. A minőséget nem úgy kell mérni, hogy mennyire készült föl valaki egy teszt teljesítésére, hanem úgy kellene mérni, hogy az életre mennyire készítenek föl ezek a képzések. Sokféle készségre van szükség, vannak horizontális jellegű készségek, de vannak szociális, mentális készségek is, amelyek szükségesek. Harmadik megjegyzésem, elnök úr, azt kell, hogy biztosítsuk, hogy a vállalkozók és a más szereplők is részt vegyenek magában az oktatásban. El kell várjuk, hogy vállalásokat tegyenek a tekintetben, hogy munkahelyet fognak teremteni a fiatalok számára. A negyedik megjegyzésem, változtatni kell a módszereket, változtatni kell, hogy milyen módon közelítjük meg az informális készségeket. Vannak informális jellegű oktatási, képzési lehetőségek is. A meglévő EU eszközöket is használunk el, az Erasmus Plus programmal például szintén lehet biztosítani az új készségek megszerzését vannak olyan készségek, amelyek bizonyos tagállamokban rendelkezésre állnak, erre is kell, hogy gondoljunk. Nagyon hosszú a vita, viszont nem rendelkezünk végtelen idővel, úgyhogy kérek mindenki tartsa be a felszólási időt. Morozán képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves képviselők. Olyan foglalkoztatási kategóriákban jönnek majd létre az elkövetkezendő évtizedekben a munkahelyek, amelyeket jelen pillanatban még el sem tudunk képzelni. Az, ahogyan az emberek dolgoznak, ahogyan felveszik őket a munkahelyre, ahogyan a vállalkozói készségeiket eh, gyakorolják, teljes mértékben meg fog változni a jövőben, és a változások sebessége még növekedni fog. Ezért a megfelelő készségekkel kell felruháznunk az európai fiatalokat azért, hogy a jövő munkahelyeihez ezekkel, ezekkel hozzáférjenek. A digitális egységes piacról beszélünk sokat, de a digitális készségek az a terület, ahol ö, személyessé válik a készségekre vonatkozó agendánk. Itt érzik a polgárok elsősorban azt, hogy tesz értük Európa. Mit kell tennünk konkrétan? úgy gondolom, hogy a különböző ifjúsági szervezeteket be kell vonnunk a javaslatok kidolgozásába, továbbá a digitális készségeknek a jövőben a kulcskészségek sorába kell bekerülniük, és a fiat, lehető legfiatalabb kortól oktatni kell azokat. Emellett a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a tanterveik és az oktatási rendszerük megfelel a munkaerőpiaci követelményeknek, és hogy annak érdekében, hogy ne veszítsék el versenyképességüket emellett, biztosítanunk kell azt, hogy az EU-s költségvetés az ifjúsági politikák területén bőkezőbb legyen, hiszen csak így segíthetjük az átállást a hagyományos oktatásról a korszerű oktatásra. Köszönöm. Minuto. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottsági javaslatban annak az elismerését, hogy globális és egy élettel tartó megközelítésre van szükség, a szakmai és az életben szükséges kompetenciák kiegészítésére. Ideértve a kreatív gondolkodást, a vállalkozókedvet, a vezetői képességeket, a kapacitás építés képességét és a felelősséget, a polgári felelősséget. A jövő polgárai, a mai fiatalok egy még gyorsabban változó világban ülnek bele, amely még digitalizáltabb és hálózatosabb lesz, mint a jelenlegi. Tehát a médiumok terén a média készségtár elengedhetetlen, ahhoz, hogy a polgárok a szükséges eszközökkel és kreatív és kíváncsi gondolkodásmódjukkal szembenézzenek egyáltalán a ma még nem is létező kihívásokkal. A New Skill-ek alatt én a polgárságra való felkészítést, az E polgárságra való felkészítést is értem, a formális és informális csatornákon egy keresztül legyen. Hát, Pálnova képviselő másfél perc, köszönöm elnök úr, tisztelt biztos asszony azok a szükséges készségek, hogy valaki sikeres legyen, versenyképes legyen, és gazdasági szempontból szolgálja az Európai Uniót, ezek a készségek nagyon fontos. Üdvözlöm a kezdeményezést. A lakosság 40%-ának van Európában egyetemi végzettsége, de ugyanakkor a munkadók közül négyből csak egy, amely valóban a megfelelő készségű embert meg tudja találni. Az általános megközelítés fontos, és fontos a politikai vezető szerep Európában. Komplex a probléma, fontosak az informatikai készségek, a vállalkozási készségek. A jövőbeni munkahelyek 90%-a esetén IKT tudásra lesz szükség. Ugyanakkor az európaiak egy harmada tudja használni az internetet, és nem tudjuk, hogy pontosan milyen lesz a jövőben a igény. A hozzáadott értéket kell, hogy biztosítsunk, ezért gyakorlati megközelítésre van szükség vállalkozási készségekre, és már létező programokra kell támaszkodnunk. Fontos az online módon elért készségek és képzettségek elismerése is hordozható, alkalmazható, és a munkaadók az üzleti élet igényeinek megfelelő készségekre van szükség. A árukat és a szolgáltatásokat már mobillá tettük, most már az emberi tőkét is mobillá kell, hogy tegyük valóban. Spontán felszólások következnek, csak négy képviselőnek tudok szót adni. Sajnálom, de súlyos készésben vagyunk. Monteiro Aguiar képviselője a szó, egy perce van, tessék. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, hogy bemutatta a programot. Az új európai készségekre vonatkozó menetrend nagyon fontos, nagyon magas a munkanélküliség aránya, sokszor elhangzott ez, nagyon sok fiatalt érint ez. Fontos, hogy ösztönzőt alakítsunk ki a gazdaság számára. Nagyon sok helyen hiányosságok merülnek fel, a fejlődés és a fejlesztés szempontjából fontos szektorokban is hiányoznak a megfelelő készsége rendelkező személyek. Az idegenforgalom rendkívül fontos, nagyon nagy arányát képviseli a GDP-nek és a foglalkoztatottaknak is. 25 millióan dolgoznak ebben a szektorban az egész Európában, és itt is szükség van új digitális ismeretekre. Úgy gondoljuk, hogy az idegenforgalom jó példa erre. A munkaerőpiac területén általában fontosak ezek az eszközök, és fontosak a KKV-k. Olyan programra van szükség, amely közös oktatást kép, képvisel és kínál, online platformokat kínál, a képzettségek kölcsönös elismerése is nagyon fontos. López Aguilar képviselője a szó, egy perc van. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament hangosan kér európai stratégiát az új készségek tekintetében. Üdvözöljük ezt a menetrendet. Hogyha Európa nem akar új akadályokat felállítani, és a digitális világban a kirekesztettséget nem akarja támogatni, akkor meg kell ragadnunk az új lehetőségeket, és az új képzési menetrendet végre kell, hogy hajtsuk, hiszen ez föl tudja számítani, föl tudja számolni a szakadékot a munkaerőpiaci igény és a rendelkezésre álló készségek között. Olyan ösztönzésre van szükség, amely az internetes tudást terjeszti, és minden európai polgár számára lehetővé teszi. Fontos, hogy több forrás álljon rendelkezésre az egész életen át tartott tanulás támogatására is. Az fontos, hogy a kevéssé képzett személyek plusz képességeket szerezhessenek. Tamás is képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan ma délelőtt már elmondtam, az Európai Unió mai tagállamai 1980-ban a világ GDP-jének 80%-át termelték ki, ez az arány ma csak 17%. A globális gazdasági trendek változóban vannak, Európának ezt fel kell ismerni és alkalmazkodnia kell. Semmi más lehetőségünk nincs, mint hogy beruházzunk az új készségekbe, a tudásba, és hogy jobb kapcsolatot teremtsünk az oktatás és a tovább liberalizálandó munkaerőpiac között. Hogyha Európa tovább versenyképes szeretne maradni, akkor nyitottá kell válni az új modellek iránt, amelyek a munkaerőpiacon változásokat eredményeznek. A szabályozó beavatkozásai a Netflix működése kapcsán és hasonló lépések nem vezetnek előbbre bennünket, sokkal inkább csak hátrányos kihatással lesznek az európai gazdaságra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Heterics kolléga, tessék. Thank you. It would seem... Köszönöm, úgy tűnik, hogy az EU a polgárok életének minden szféráját ellenőrizni akarja. Most például skill képzéssel és oktatással tudjuk mi azt, hogy minden EU országban minden embernek pont milyen készségre van szüksége? Tudható ez egy eltalán? Erre most megint több tíz milliárd eurót költünk megint. Az oktatás és a képzés sokkal jobban megszervezhető, nem csak szuperállamok, hanem államok nélkül is. Az EU igénye arra, hogy mindent kontrolláljon, maga alá vessen, ezen a területen ö, különösen káros, mint ahogy más területeken is. Köszönöm. A bizottság nevében tisztán asszonyi a szó. Tessék. Uh, Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, tisztelt képviselők, rövid leszek az összefoglalommal. Az idő sürget, ahogy az elnök úr mondja, és már beszéltem én eleget ma. De a következőt hozzátenném. Örülök annak, hogy többségileg egyetértünk abban, hogy az új készségeket meg kell támogatni, ezek megszerzését, és ez a feladat egyéb makroökonomiai intézkedésekkel kell, hogy együtt történjen. A két dolog egymást kell, hogy erősítse. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az egyik forrásunk, a beruházásokba való investíció. Az egyik oldal az érmének, hogy minőségi munkahelyek teremtődjenek. Volt egy közös bizottsági ülés, áprilisban, ahol leszögeztük, hogy az alkalmazhatóság, a foglalkoztathatóság nem csúnya szó, merjük kimondani, akkor van értelme az képzési programoknak, hogyha a bennük résztvevők alkalmazhatóvá válnak. Az oktatás, a képzés, a szaképzés sokkal közelebb kell, hogy kerüljön a valós igényekhez, és dinamikusan egy életen át kell fejlesztenie magát mindenkinek. A mostani programunk mindenkit támogat, a fiatalokat, időseket, a már alkalmazottakat, a munkanélkülieket, az inaktívokat és aktívakat egyaránt. A Skills Agenda sikere azon áll vagy bukik, hogy mennyi szereplő ö, tekinti majd sajátjának, sajátjának, hogy a tagállamok, a képzőszervezetek, a szakszervezetek, a vállalkozások mennyiben vesznek benne majd részt. Az Európai Parlamentnek fontos szerepe lehet abban, hogy népszerűsíti a programot, leviszi a végrehajtási szintre azt, tisztelt parlamenti képviselők, én előre is köszönöm önöknek ezt a támogatást, és a folyamatos inputot, inspirációt. Örömmel működök önökkel együtt, amint a dokumentumok megszületnek, azok az önök asztalán is ott lesznek, már pedig jövő pénteken várjuk a véglegesítésüket. Köszönöm, biztos asszony! Köszönöm, hogy részt vett ezen a vitán, lezárom ezt a napi rendi pontot. Két lehetőségünk van, vagy felfüggesztjük az ülést, és megvárjuk, hogy megérkezzen a miniszter, aki a főképviselőt képviseli, vagy pedig tovább lépünk a miniszter nélkül. Szerintem inkább várjunk pár percet, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Várjunk.